Bene, ho visto che sono... Jó napot kívánok! Úgy látom néhány kolléga már befutott. Itt vannak az asszisztensek, itt vannak a bizottság képviselői, úgyhogy talán akár el is kezdhetnénk az ülést. Egy előadást fogunk meghallgatni, egy tanulmányról hallunk. Az innováció elősegítése az interneten és a polgárok magánélethez való joga, ez a tanulmány címe. Ezen témával kapcsolatban ma Jonathan Cave, Cave lesz az első hozzászóló, és Mark van Liszhut úr. Ciascuno, poi avrei... Mindegyik előadóra 15 perc jót, és utána van körülbelül 20 percünk kérdésekre és válaszokra. A 15 perc maximum, mondom az előadóknak, lehet 12, 13, 14 vagy 15 perc, több, perc, több nem, mert akkor nem lesz időnk a kérdésekre, válaszokra. Ki kezd? Thank you, uh, Ms. Chairman. Köszönöm. Elnök asszony, Mark van Risaut a nevem. Hollandiából érkeztem, de angolul készítettem a prezentációmat, úgyhogy angolul fogom megtartani. Néhány diát fogok gyorsan bemutatni, és inkább a konklúziókra összpontosítok, mert szerintem ez a legrelevánsabb rész. És ödök biztosak lehettek abba, hogy a parlament szemszögéből fogjuk a metodológiát bemutatni, hiszen ezeket a kérdéseket a parlament tette föl nekünk, a különböző garanciák, internet kapcsolódó technológiák, a magánélethez való jog, az, internet alapú innováció és a verseny, mindez a magánélet szemszögéből és a magánélethez való jog szempontjából lesz áttekintve. Ami a magánéletet és az innovációt illeti az interneten, itt négyes kapcsolatot kell vizsgálni. Az internet innovációt a magánélet támasztja alá, ez érdekes kérdés, meg kell azt is nézni, hogy hogyan gátolja a magánélethez való jog az internet megújítását, és azt is megnézzük, hogy az innováció hogyan segíti a magánélethez való jogot, és hogyan korlátozza a magánélethez való jog az innovációt. Ezt nem akarjuk most itt lebontani, de hogyha elolvassák ezt a szöveget, megtalálják részletesen, akkor tanulmányozhatják. Egy sor esettanulmányt végeztünk melyekből nagyon sok minden kiderült. Megnéztük a hirdetéseket, a cloud computingot, az kutatást, fejlesztést, stb. Szakértőkkel végeztük ezt el, volt egy szakértői szemináriumunk, ahova meghívtuk a különböző ágazatok képviselőit, hogy mutassák be nekünk hogyan is működik a magánélethez való jog és az internet, a kettő közötti kapcsolat. Ami a szabályozói hátteret illeti, ez eh, nem eh, mi tettük el ezt a kérdést. Tudjuk, hogy itt eh, mi a helyzet. Az EU magánélettel kapcsolatos irányelvét kellett elsősorban figyelembe venni, de még belevettünk ebbe egy sor más irányelvet is. És ami most releváns, az a bizottság rendelet javaslata arra vonatkozóan, hogy mit várnak el a cégektől, az internetes cégektől a magánélet ez való jog kapcsán. Azt is megnéztük, hogy ezek az irányelvek milyen hatással vannak, és az innováció hogyan is működik, hogyan befolyásolja az emberek magánéletét. Elég sok esemény zajlott az elmúlt években, és ezek azt mutatják, hogy ez a kapcsolat bizony feszült egy sor esemény volt, Google, Google Street, Street View, mint tudják, nagyon sok nehézséggel került szembe, hiszen sok ország van, még le is állították ezt a Street View szolgáltatást, főleg Németországban, mert a német jog, a magánélethez való jogra vonatkozóan meglehetősen szigorú. Nem csak a technikai innovációkat kell itt megvizsgálni, hanem egy sor más dimenziót is, üzleti gyakorlat, amely jól mutatja, hogy az innováció és a magánélethez való jog hogyan kapcsolódik meg kell nézni azt is, hogy a felhasználóknak mi itt a szerepe, főként, hogyha megnézzük a szociális médiumokat, akkor azt látjuk, hogy a felhasználók egyre jobban odafigyelnek arra, hogy hogyan fejlesztik a szolgáltatásokat, hogyan hat ez a magánéletre, és a jogalkotás szintén relatív kérdés. A mi megközelítésünk tehát ez volt, próbáltunk átfogóan közelíteni a témához, és az összes elem rávilágít arra, hogy mi is a kapcsolat az internet innováció és a magánélethez való jog között. A fő kérdés az volt itt a jelentés elkészítésekor, hogy összefoglaljuk, hogyan kell ezeket a különböző eseményeket egybefoglalni. A konklúziókat is levontuk. Ha ezt megnézik, akkor önök is azt látják, hogy a magánéletet ilyen vagy olyan módon az innováció fenyegeti. Negatív a kapcsolat az innováció és a magánélethez való jog között, és nem csak konklúziókat, hanem alkonklúziókat is levontunk. A magánélethez való jog és az innovációk következményei. Ha megnézzük az új szolgáltatásokat, akkor személyesen a beazonosítható információkat találunk. Ezt a kutatás is alátámasztotta, és a világgazdasági fórum, amely azt jelzi, hogy a személyes adatok az új információs gazdaság olaját képezik egyre inkább, és a különböző szolgáltatások valamilyen módon fel használnak személyes, személyesen azonosítható információkat, mert személyre szabott szolgáltatást nyújtanak, ami pedig a magánélethez való jogot illet és az innováció, tehát itt veszély fenyegeti az előbét. Hogyan lehet a magánélethez való jog elősegítését előmozdító technológiákat kifejleszteni. Erre is van példa, mégpedig arra, hogy a szolgáltatások hogy próbálnak úgy továbbfejlődni, hogy a magánélethez való jogot fokozottan figyelembe veszik. Ez lehetséges. Az ötödik eset biometrika mutatja, hogy hogyan segítheti a magánélethez való jog a az innovációt, a továbbfejlesztést. Vagyis az innovációs gyakorlatnak része a magánélethez való jog. A második általános konklúzió az, hogy az újítók költségfaktorként veszik figyelembe a magánélethez való jogat, jogot, és tudják, hogy ha ezt figyelembe veszik, akkor ennek költségkihatásai vannak technológiai és szervezeti szempontból elővigyázatosaknak kell lenniük, hogy tiszteletben tartsák a magánéletet, és ezek szervezeti, szervezési szempontok, de az mindig pénzbe kerül. Ami pedig a most kifejlődőben lévő technológiákat illeti, megvizsgáltuk azt is, hogy ezek hogyan fejlődnek, és milyen kapcsolatban vannak az innovációval. Azt találtuk, hogy az internet és más technológiák konvergenciája fel, megsokszorozhatja a magánélethez való jog problémáit. A konklúzió az, hogy ezek a szolgáltatások személyre vonatkoztatóan beazonosítható információkat igényelnek. És ez azt mutatja, hogy a magánélethez való jog opcióit is figyelembe kell venni. Az egyik példa a genetikai adatok területe, ez is igen érzékeny terület a magánélet szempontjából. Ami a magánélet tehát figyelembe vevő technológiákat illeti, ezeket most éppen fejlesztik, ott vannak a biometrikus anyagok, adatok, és mindannyian ismerünk példát arra, hogy milyen eh, piaci lehetőségek vannak itt, diaszpora, szociális média, ahol eh, a személyes adatokat tárolják, de ezek eh, piaci lehetőségek, és igen nehéz számukra betér, betörni az igazi nagy piacra, ezek csak szűke piaci lehetőségek. Ha megnézzük a üzleti gyakorlatokat, az új üzleti gyakorlatokat, gyakorlatok a, a mások személyes adatainak hasznot hozó felhasználását emelik ki, a magánélethez való jog és a jogokkal való ellátás másodlagos kérdés. Az új bizniszmodellek sok pénzt eh, használnak fel e területen. Eh, Vannak olyan vállalkozások, amelyek megpróbálnak más eh, üzletágakat kifejleszteni, de a fogyasztók nem állnak készen arra, hogy fizessenek. Ezt kifejtettük a jelentésben, megnézhetik. Az egyik fő dolog az, ha megnézzük a magatartás ökonómiát, akkor azt látjuk, hogy az emberek a privacy barát szolgáltatásokat választják, hogyha ezek nem drágábbak. Egyébként ez nem így van. Ez paradoxon, a hetes konklúzió mutatja, hogy a potenciális magánélet élethez való jogsértés tudatában a felhasználók tulajdonképpen az internet használatakor és az innovációk alkalmazásakor nem nagyon veszik figyelembe ezeket a kérdéseket. Ennek az a következménye, hogy a legtöbb szolgáltató számára nem releváns a magánélethez való jogot figyelembe venni, és ilyen jellegű szolgáltatásokat kialakítani. A kilences konklúzió következtetés az, hogy a rendelkezések eddig fontosak voltak, a magánéletre vonatkozó rendelkezések, de mégsem jelentenek akadályt az említett szolgáltatások kidolgozásában. A szabályozó szemszögéből a védő intézkedésekhez mindenképpen szakpolitikai beavatkozásra van szükség. Vannak kezdeményezések az önszabályozás terén, de csak néhány példát találtunk erre, opt-in és opt-out megoldásokat, és ezek nem elegendőek arra, hogy ellensúlyozzák azt a gyakorlatot, hogy személyes információkat használjanak. Most pedig azt hiszem, hogy Kihasználtam az időmet, ugye, elnök asszony, és átadom a kollégámnak a szót, aki a parlamentnek szóló ajánlásokat fogja ismertetni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, kedves képviselők, hogy eljöttek meghallgatni minket. Amikor ajánlásokról beszélünk, akkor Próbáltuk ezt úgy összeállítani, hogy ezek, meg, hogy ezek valós ajánlások legyenek, amelyek gyakorlatiasak, ehhez viszont az kellett, hogy eléggé részletesen, számol, részletesen dolgozzuk. Próbálom úgy előadni a mondandómat, hogy az elgondolkodható legyen. Nos, a privacy mint olyan alapvető emberi jog. Ez azt jelenti, hogy ez nem átruházható, nem lehet könnyen föladni, és a piaci szabályok nem érvényesek a magánélethez való jogra. Az Egyesült Államokban és a világ számos más részén, sőt Európa számos más részén, számos részén gazdasági jog a magánélethez való jog, tehát a magáninformá, magánjelög információnak van gazdasági értéke. Tehát úgy tűnik, hogy a két dolog elég összeegyezhetetlen, hogyha a világ egy részén emberi jog ez, más, a világ másik részén pedig gazdasági jog, a magánélethez való jog, akkor elképzelhető, hogy egyik jogot sem védik megfelelően az emberek kihasználhatják a piaci helyzetet, máshol máshol pedig éppen az ellenkezője történik. Tehát, hogyha valaki hozzá akar jutni valamilyen személyes adathoz, akkor ezt meg is teheti. Ott van a Google. Most nem csak a Street View a kérdés, tehát hogy a rablók bekukucskálhat neki otthonunkban, arról is szó van, hogy arról is szó van, hogy a különböző nem eléggé biztosított háló, vezeték nélküli hálózatokba is benéznek. Nos, ezen folyamatok már hónapok óta folynak, és a gyűjtött információt bizony felhasználják akár rossz szándékúan, rossz célokra is. Na nézzük a második részt. Általában a magánjog, magánélethez való jogot egyéni jognak nézzük, de alapban nem így van. Nem, igazából nem így van. A cloud computing ról beszélünk, akkor elmondhatjuk azt is, hogy Nos, ez is ez, itt is elképzelhető az, hogy két személynek az adatai összességében összeadódnak. Kérdés az, hogy pontosan ki a birtoka az információnak, például annak az információnak, hogy éppen valaki kivel kommunikál. Mi tört, lehet, hogy nem olyan információ gyűjt valaki, aki nem, ami nem személyesnek nyilvánul, hanem nem személyesnek nyilvánítható, hanem például demográfia alapján, vagy postai cím alapján lehet információt gyűjteni. Hogyha valaki személyes információt gyűjt valakiről, akkor például a bankszámlájára is ráteheti a kezét, stb. stb. Tehát számos módon ki lehet ezt használni rossz célokra. Nézzünk egy harmadik elemet. Sokszor a magánélethez való jogot adatvédelmi szempontból vizsgáljuk. Ez lehet, hogy azért van, mert túlságosan technológia központúak vagyunk. Itt azonban arról van, itt arról van szó, hogy offline módon a személyes adatok adatok halmaza. Online módozatban azonban már az is információ, hogy én online vagyok egyáltalán. És az online léte valakinek meghatározza, hogy az online műveletek hogyan fognak változni. Tehát egyfajta egyfajta erkölcsi értékekről is szó van. Ez nem adatfüggő, hogy más elemek is vannak tehát és ide tartozik az a legalapvető magánélethez való jog is, hogy az embert hagyják békén. Vannak olyan ajánlások tehát, amelyek arról szólnak, hogy, hogy a különböző jogalkotási keretek mennyire veszik figyelembe ezeket a feltételeket, mennyire hatékonyak ilyen szempontból. Még egy dologról szeretnék beszélni, úgy vannak az úgynevezett kukikra vonatkozó jogszabályok. Ez, ezzel kapcsolatban ugye abból szoktunk kiindulni, hogyha valaki ö, megfelelően tájékozott és beleegyezik ö, abba, amit csinál, akkor amit tesznek, az rendben van. Csak az a kérdés, hogy valóban megfelelően tájékozottan választják ki, ki a sok opció közül az emberek azt, nem itt kiválasztanak. Nos, sokszor elképzelhető, hogy ez alapján alkotnak rólunk ítéleteket, és elképzelhető az is, hogy új üzleti modellekben, amelyek vagy vagy olyan üzleti modellekben, amiket még ki sem dolgoztak, ezeket mind feljegyzik. Hiszen az internet emlékező tehetsége végtelen. Tehát valójában nem tudjuk, hogy ilyen esetekben mit hagyunk jóvá. Ez sokszor megváltozhatja az emberek életét. az én felnőtt kori magánélethez való jogomat sértette az, amit én fiatalként tettem, például a politikai elkötelezettségem, stb. stb. Nos, az a kérdés, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az ember megfelelően tájékozottan és a következmények tudatában döntsön. Nos, ez a jog, ez természetesen feladatokkal jár. Kérdés az, hogy ezek a, ezek a terhek megfelelően hatékonyak-e, megfelelően arányosak-e. Például a Nagy-Britanniában a kuki törvény azzal a hatással jár, hogy csak bizonyos érzékeny információk esetében kell mindenkinek a véleményét kikérni arról, hogy a kukik elhelyezése rendben van-e. Tehát nem az összes információ tekintetében. Ez, ennek természetesen hatása van a belső piacra, illetve az emberi jogok védelmére. Még mindig az első diánál tartok, de nem sokára tovább megyek a másodikra, aztán Elképzelhető az is, hogy a megoldás nem a jogszabályokban keresendő, hanem elképzelhető, hogy az embereknek lesznek olyan eszközeik, amelyekkel a magukról szóló információt kontrollálhatják. A Google vagy a Facebook magánélethez való joghoz, jogról szóló szakpolitikája is valamilyen módon befolyásolja az emberek életét, de arról is beszélnünk kell, hogy az, hogy az erről szóló szakpolitika, mint olyan, nem teljesen átlátható. Szeretnénk, hogyha az új technológiák választ tudnának adni az újonnan megjelenő problémákra. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogyha modelleket dolgozunk ki, a racionális választásról például, akkor az emberek elképzelhető, hogy megijednek, vagy túlreagálnak valamit, ugyanakkor ez a viselkedésmód is reális, és megtörténik, tehát ezekre az esetekre is valahogyan valamilyen jogszabályi keretet kell kidolgozni. Nézzük a második ajánlási rendszert, ez a szabályokról szól, jogszabályokról. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha egy illetékes szerv szabályokat hoz, akkor ez nem légüres térben létezik, hiszen vannak más felek is, más szabályozók is, akik egyéb szabályokat hoznak, vannak a magánszférában és az állami szférában is olyan szabályozók, amelyek jogszabályokat alkotnak, és amelyek egyszerre léteznek. Nos, az Egyesült Államokban a kereskedelmi minisztérium úgy működik, hogy úgy működik, hogy nem ellenőrzi az összes internet szolgáltatót például, hanem azok az internet szolgáltatók egymás közt intézik el a különböző jogi problémákat. Mi történik akkor, hogy a más szakpolitikákkal ütközik a magányokhoz való jog? Például a környezetvédelemben. Ott van például a, az intelligens mérőórák, vagy az intelligens hálózatok kérdése ahol, ahol, amiből megtudhatjuk például, hogy valaki éppen melyik helységben tartózkodik. Nos, ezeket a kérdéseket is figyelembe kell venni. Tehát koordinálni kell a különböző szakpolitikák között a, az erre vonatkozó jogszabályokat. Erről még egy dolog. A magán joghoz való jog ról alkotott véleményünk olyan időszakban alakult ki, amikor még nagyon keveset tudtunk erről a kérdésről. Tehát sokszor például a két ember közötti kommunikációra vonatkozó szabályaink vannak, de a szociális hálózatokra vonatkozó, vagy közösségi oldalakra vonatkozó szabályok nem igazán vannak, ezeket nehezen lehet értelmezni. Tehát sokszor egy-egy információ megosztása, egy-egy tevékenység lényege, erre nem vonatkoznak a privacy szabályok. Sokan úgy érzik, hogy a digitális információ virtuális. Elképzelhető, hogy az ember ugye bármikor kér egy új, vagy kreál magának egy új e-mail címet, így aztán különböző, fel, különböző célokra az embernek különböző e-mail címei lehetnek, de nem mindenki gondolkodik így. Elképzelhető, hogy a különböző helyzetekre testre szabott jogszabályok kellenek, például a tartalomra vagy a gyermekekre vonatkozó, de elképzelhető az is, hogy kevesebb szabályra van szükség, és azon kéne dolgozni, hogy az opt-in, opt-out rendszerek, vagy sokkal inkább az önszabályozó rendszerek a hatékonyabbak. Jelenleg a tanulmányban leginkább az információ folyamáról, folyamát vizsgáltuk, és azt láttuk, hogy elképzelhető, hogy Nyomon követhető az információ, például az emberek mailboxában. Nos, én nem igazán tudom nyomon követni azt, azt, hogy mi történik azzal az információval, amit én megadok az interneten. Az Egyesült Államokban létezik egy úgynevezett Nebular Project, és ez lehetővé teszi azt, hogy az, az interneten megadott információt az ember nyomon kövesse. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mi lett az az információval, amit megadtunk. Következő ajánlás csomag. Ez ahhoz kap- kapcsolódik, hogy a világ ugye egy változó világ. Mark Zuckerberg volt egy cikk a német sajtóban, és ez alapján az, a cikk azt mondta, hogy ha már Zuckerberg ismerte volna, hogy milyen jogszabályok léteznek ezen területen, akkor lehet, hogy el se kezdte volna ezt a közösségi oldalakra vonatkozó tevékenységét. Tehát elképzelhető, hogy az akadályokat meg kell, érdemes az akadályokat előre megfogalmazni, hogy pontosan tudjuk, hogy mit lehet és mit nem lehet. Nagyon fontos az is, hogy alkalmazkodni tudjuk, illetve ezen a területen megfelelően határozott tudjon lenni a jogszabály. Nagyon fontos az is, hogy a magányok egyszerre határol el, és egyszerre ö, hoz létre közösséget. A, fontos e- az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Nos, so, kár lenne, Kellene úgy felfogni a kérdést, például az internet problémákra, problémákkal kapcsolatban, hogy a felhasználók minden hatalmat nélkülöznek, és meg kell őket védeni. Inkább alternatív megoldásokra van szükség. Tehát például közösségi megoldásokat. Aztán a magánjog védelmével kapcsolatos feltételek állandóan változnak. Tudom, hogy az aktával foglalkozik ez a szakbizottság, hát ez nem az én asztalam igazán, de a kereskedelmi érdekek, a társadalmi érdekek és a kormány érdekei állandóan változnak, és elképzelhető, hogy az új technológiák megjelenésével ezeket a szerepeket át kell gondolni. Itt meg is állnék, most következik a vita, mindenki kap majd egy másolatot ebből, a, vagy egy példányt ebből a prezentációból, és a, a prezentáció, tehát az anyag legvégén pedig elolvashatják címeinket, és hogy lehet minket felkeresni, megtalálni. Elnök, köszönöm szépen, meghallgattuk a két előadást. Kívánna -e valaki kérdést feltenni? Relatori presenti. Prego.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 Vagyis, ha hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, ez veszélyes lehet. Ön utalt arra, hogy a technológiai fejlődés milyen eredményeket hozhat, olyan helyzetet teremthet, amikor az egyén nem képes arra, hogy kezelje, önmaga kezelje a saját adatainak a sorsát. Az őt érintő adatok sorsát. Nem csak arról van szó, hogy a saját e-mail címét vagy elektronikus postáit védje, hanem tranzakcióknak, más műveleteknek is a tárgya lehet, amelyek a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést is lehetővé teszik, hiszen egyre inkább használják az emberek az internetet fizetéskor, és Szeretném tudni, hogy önök hogyan képzelik el, hogy lehet ezt a kockázatot megszüntetni, vagyis az, hogy kiszivárogjanak a számla adatok, egyre több adatot tárol a bank például, amelyik a számlát kezeli, és szeretném tudni, hogy hogyan lehet a kalózok ellen védekezni. Van erre önöknek elképzelésük? A, akik a magánszámlákkal kapcsolatos jogokat megsérték, nem csak, hogy felhasználják a pénzt, más pénzét, hanem személyes adatokat kutatnak fel, amelyek később a reklám, a foglalkozóknak szolgálnak adatként. Milyen mértékben kell megnyitni a személyes jellegű adatokat, mennyire szükséges ez a nyitás, és mennyire veszélyes ez, hogyan lehetne védekezni, ellene, hogyan védik ezeket az adatokat. A másik pedig, hogy szakértők között is cserélnek adatokat egymás között, személyes adatokat, például külpolitikai szakértők, vagy azok, akik katonai problémákkal foglalkoznak. Sokszor ezek az adatok a magán eh, e-mailek formájában cserélnek gazdát. Véleménykérés vagy konszenzus eh, kialakítása esetén is elképzelhető, hogy magájellegű adatokat cserélnek ki. Köszönöm ezt az igen érdekes kérdést. Vannak-e egyéb kérdések? Akkor senki más nem tesz fel kérdést? Jó, hát akkor lezárom a vitát, és adjuk meg a lehetőséget előadóknak, hogy válaszoljanak erre a kérdésre. Fejenként 7 percük van. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kérdést, ami igen nagy kihívást jelent. Elnézést, elnök asszony, hogy az ön engedélye nélkül kezdtem már az előbb válaszolni. Egy sor kérdést tett fel, amelyekre a tanulmányban is megpróbáltunk rámutatni, de ön politikai szemszögből prezentálta ezeket, vagy szociális szemszögből, és az biztos, hogy nagyon sok ember odafigyel erre, szeretné tudni, hogy mindez hogy működik. A válaszom a technológiai elemeken alapul. Mi is ma a helyzet? Egyébként ez a megoldások egy részét is feltárja, majd professzor kollégám a szabályozói szemszögből fog erre válaszolni. Először is, mennyire átláthatóak ezek jelen pillanatban, és milyen ellenőrzést gyakorolnak felettük. Ez összefügg a magánélethez való jogra vonatkozó szabályozással. A tanulmányban megírtuk, hogyha megvizsgáljuk a mai helyzetet, akkor látjuk, hogy van egy mindent átható tevékenység, amely szembeszáll az átláthatósággal és az ellenőrzéssel. Ez azt jelenti, hogy az emberek a cégek számára átláthatóbbak, de kevésbé átlátható az, hogy ezek a cégek hogyan bánnak az említett adatokkal. Ez egy kettős átláthatóság, amire szükség lenne, vagyis mindkét fél számára átlátható kellene, hogy ez legyen, és az állampolgárok ellenőrzést kellene, hogy gyakoroljanak saját adataik fölött. Vannak itt olyan piacok, amelyek továbbfejlődnek, és részben választ adnak. Most a technikai részletekben nem mennék bele, de ami az adatok tárolását illeti, és az információs rendszerek másfajta felépítését, akkor láthatják, hogy néhány szervezet már próbál erre megoldást találni, de egyrészt az adatok tárolva vannak, és szinte mindenki számára elő, elérhetőek, viszont több országban látjuk, hogy néhány cég megpróbál olyan üzleti gyakorlatot megvalósítani, amely a jelenlegi helyzetet orvosolja. Tudnék példát adni Hollandiából. De ezek csak réspiacok, hogyha ezt politikai szemszögből nézzük, vagyis úgy, hogy ezeket a rés piacokat hogy lehet kiterjeszteni, akkor már más a helyzet, és ez mindenképpen az a kapcsolatos, hogy ez a húz meg, erez meg politika része, hogyan is működik ez, hol szigorítanak, hol engednek. A lényeg az, hogy az adatvédelem lehetséges, hogyha beszélnek azokkal a szervezetekkel, amelyek ezt próbálják kifejleszteni, például a hirdető cégek, akkor látják, hogy ez releváns kérdés, meg kell nézni a szektorális fejleményeket, de nehéz eh, ez a helyzet. Ami a kormányok gyakorlatát illeti, ők vezető szerepet játszhatnak, mint legfontosabb eh, ügyfél. A gyakorlat, a technológiai háttér egyébként megvan, a védelemre, és alternatívát nyújt a különböző gyakorlatokkal szemben. A biztonság szintje a szolgáltatások esetében még mindig nem érte el a kívánatos szintet. Sok incidens fordult elő, és ez azt mutatja, hogy még a legszerényebb biztonsági követelményeknek sem tesznek eleget. Hogyan lehet egy programba belépni, hogyan lehet valamit elvégezni, olyan dolgot, amit mi nem szeretnénk, és erre nap mint nap van példa, mert rossz a programozás, ennek az az oka, és közben nem támadják azokat, akik rossz programozást végeznek. De szociálisan felelősen kell viselkedni, és ezt várják el az emberek egy-egy szervezettől vagy vállalattól. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Nos, lezártuk a vitát, de mégis van egy kolléga, aki szeretné egy kérdést föltenni, elég furcsa dolog ez. Meghallgatjuk a kollégát, és meg professzor úr válaszol. Thank you, Chairman, for this. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hogy fölteltek egy kérdést. Nos, az a kérdésem, hogy a kutatók a kutatók alatt találtak-e az európai online szolgáltatói vállalkozók és az amerikai online szolgáltatók közötti különbséget, hiszen ugye az Atlanti óceán két partján egészen mások a jogszabályok, és milyen különbségre tapintottak rá? Grazie. Oké. Okay. Köszönöm. Nos, Nos, volt néhány különbség, a, a, például a nagy internetes szolgáltatók. Most kezdjük ott, hogy az internetben, az interneten az Európai Unió ö, szá, ö, általában hátul kullog, nem csak magánjogi kérdésekben, hanem innovációs kérdésekben, stb. stb. Hát tudjuk, miért van így, állandóan beszélünk erről, és próbáljuk ezeket állandóan megváltoztatni, vagy javítani egy kicsit. Egyébként a bizalmi szerkezet is egészen más az óceán két partján, és a következőképpen jelentkezik a különbség. A magáncégek vagy az államcégeket természetes cégekben természetes módon nagy a bizalom, és ezért az Egyesült Államokban nagyon más a hozzájuk fűződő magánjogi jog, szabályozási viszony. Nos, az EU-ban vagy Európában az emberek jobban megértik azt, hogy a kormány könnyebben hozzáfér bizonyos adatokhoz, eh, emberekről például, tehát legitimizáljuk mintegy a közszférát, hogy hozzájuthasson az adatokhoz. Innováció az is, hogy a kormány nagyon sok tevékenységet kiszervez a magáncégeknek. Így aztán az egyik innováció az leginkább a magánszféra ellen halt az üzleti modellben, tehát olyan dolgokat olyan dolgok kerülnek magánkézbe, amelyek élvezik az állami jog, vagy az állami szektor bizalmát. Az Egyesült Államokban nem egészen így néz ki. Különböző incidensek rámutattak arra, hogy hogy cégek is, kormányok is egyre inkább behatolnak a magánjogi szférába, egyre több jogszabály korlátozza az internet, az internet szolgáltatókat. Nos, nagyon E, e, nagyon sok olyan megoldás van, hogy korlátozzuk azon személyek számát, akik hozzá tudnak férni a személyes adatokhoz, tehát garantálja, garantálják az Egyesült Államokban ilyen módon a magánjoghoz, magánélethez való jogot. Tehát a nagy cégek egészen világos, mód, világos opciókat adnak a magán, tehát a privacy védelmére, de nem túl aktívak abban, hogy ezeket meg is tudják valósítani. A közösségi oldalak, vagy kereső programok sokszor igenis odafigyelnek Európában a magánélethez való jogra. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Ez nem feltétlenül az USA-Európa különbségről szól, hanem az innovációról. És ez végül is kapcsolódik az előző kérdéshez is. Van egy olyan terület, ahol nagyon is érzékenyek az adatok, és ahol nagy a különbség, ez pedig a elektronikus orvosi vagy egészségügyi adatok kérdése. Sokszor anélkül is hozzá kell férni az orvosi vagy egészségügyi információhoz, hogy az emberhez hozzá tudjon járulni, például vészhelyzetben. Nos, az Egyesült Államokban is létezik egyfajta adattár ezeknek az információknak, de van itt fajta érdekellentét. Hogyha olyanok az embernek a elektronikus adatai, amelyek egyik orvosról a másikra nem átruházhatók, akkor nagyon nehéz a piaci viszonyokat érvényesíteni, illetve vészhelyzetben ezek nem használhatók. Az USA-ban nagyon is hozzá tudnak férni tehát az Egyesült Államokban elkülönül az, hogy egy egy orvos vagy valaki más próbál hozzáférni ezen információhoz, hogyha egy orvos mindent, minden információt átad a betegéről, akkor a beteg lehet, hogy nem megy hozzá vissza. De pontosan az összes információt sosem jeleníti meg, sosem orvos a másiknak, tehát itt is érvényesülnek azok a, azért a versenyszabályok. Még egy dolog, hogyha abból indulunk ki, hogy mindenkinek, mindenki saját maga kell, hogy, hogy ellenőrizze az, a, a, róla szóló adatokat, akkor figyeljünk oda a phishing phishing veszélyeire, hiszen ki fog minket megvédeni olyan emberektől, akik minket szeretnének ellenőrizni. Ez itt is probléma, és az Egyesült Államokban is, hiszen emberek vagyunk. Bene, noi ringraziamo. Köszönöm. Köszönet Kév professzornak és Lishout úrnak megköszönöm, hogy eljöttek ide, megköszönöm azoknak, akik a tanulmányt megalkották. Nagyon komoly és hasznos információkat hallottunk, köszönet tehát, és ezzel le is zárjuk ezt a témát, ezt a napirendi pontot. Még egyszer köszönet a szakbizottság nevében. nostro lavoro prosegue. Folytassuk a munkát. Következik. Egyébként kérem, hogy aki nem szeretne, nem szeretné végighallgatni a munkánk második részét, vagy az ülés második részét, az hagyja el csöndben és gyorsan a termet. Kis, kicsit átrendeződünk.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 az ETER igazgatója. Egy órát szánk, szánt ma ránk, illetve hát egy óránk van erre a témára. 20 percben fogja először előadni a mondandóját, Tavaly júliusban járt itt, utoljára az itrében. Rögtön meg is adom neki a szót. Kevesen vagyunk, de nagyon figyelünk. Tessék, professzor úr! Grazie, Presidente, per l'opportunità di... Megköszönöm, elnök asszony, megköszönöm, hogy a mai napon beszámolhatok az ügynökség tevékenységről és arról, hogy milyen kihívások várnak ránk, és ha megengedi, akkor angolul folytatnám. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok, és kitüntetetnek érzem magam azért, hogy ma itt bemutathatom az Európai Energiaszabályozók Ügynökségének tevékenységét. Utoljára 2011. júliusában volt hasonló alkalmam, hogy ezt megtegyem. Elnézést kérek Rotmártól, aki szeretett volna jelen lenni, de sajnos ez nem vált, nem volt lehetséges számára. A múlt évben új felvételek voltak, és örömmel jelentem, hogy a múlt év végére sikerült összeállítani a személyzetet, egyébként ezt a, az alapító okiratunknak megfelelően tettük, valamint az igazgató tanácsot is kineveztük az első ülés tavaly decemberben tartották, úgyhogy minden szempontból operatív az ügynökségünk. Ennek ellenére még nem értük el a maximális utazó sebességünket, mert amikor létrehozták a, az ügynökséget, akkor még plusz kötelezettségeket is ránk róttak, az energiapiac integritása és az átláthatóság, a címe ennek a rendeletnek, ez tavaly decemberében lépett életbe plusz felelősségi körökkel is felruháztak bennünket. A transeurópai energia hálózat, infrastruktúra vonatkozásában és megjelent egy rendelet, iránymutatók címmel, és a legutolsó szöveg alapján végezzük az ezzel kapcsolatos munkánkat. Megköszönöm az Európai parlamentnek azt, hogy folyamatosan bizalmat adott a mi ügynökségünknek, és ezt a legutolsó joganyag is bizonyítja. Ami a kezdeti mandátumunkat illeti, az eredeti mandátumunkat, ez főként az energiapiac integrációjára vonatkozott, és az alapító szabályozás alapján a tíz éves hálózat fejlesztési terv alapján működünk. Egyre inkább részt veszünk a hálózat fejlesztésében. Ez a kiinduló pont a közös érdeklődésre számot tartó projektek esetében. A mi véleményünk szerintem ebben a szépítményben igen fontos súlyt kap. A hálózati kódexek új eszközt képeznek, harmadik csomagterről van szó, közös szabályokat vezetünk be az európai energiapiacon. Nem harmonizált szabályok, hanem közös szabályok lesznek érvényben, és ami az útmutatókat illeti, erről még beszélni fogok részletesebben. Az energiaszabályozók összefogása, együttműködése, monitorozása is fontos, és ez kiemelt szerepet kapott a mandátumunkban. Beszámolná, beszámolnék most arról, hogy az elmúlt 15 hónapban mivel is foglalkoztunk. Volt egy útmutatónk, sőt több is, most már a negyedik van készülőben, valószínűleg ez nyáron jelenik meg, a konzultációs folyamatot elkezdtük. Ezek a legfontosabb útmutatók, és ezen kívül majd megjelenik a hálózati kódex az elektromos árampiac integrálása érdekében. Ami a gázt illeti, már két fontos útmutatót adtam ki a kapacitás allokálásról és az kiegyensúlyozásról, és lesz egy másik az interoperabilitásról és az adatcseréről, majd lesz egy negyedik a harmonizált átviteli tarifákkal kapcsolatos szabályok. Úgy gondoljuk, hogy ez a gerince az európai piac integrálásának. Ezen felül egy sor véleményt is kiadtunk. Most nem akarok belemenni a legapróbb részletekbe, csak két tételt emelnék ki. Az egyik a gáz tíz éves hálózati terve, tíz éves fejlesztési terve, azután lesz egy vélemény az elektromos áramról, ez ebben az évben születik majd meg, ez a két legfontosabb szektor, és igen, jelentős lépésekről van szó, mert először dolgoztuk ki a tíz éves fejlesztési tervet, ez új eszköz. Most már erős európai dimenziót kapott a hálózatfejlesztési tervezés, és ezt szeretnénk támogatni, a megerősített eljárásokat. Ez az infrastruktúra csomagterv része. Kiemelném az ajánlásokat, ez volt az első saját kezdeményezésű ajánlásunk, szabályozói rendszer a pénzügyi átviteli jogok terén. Ezek az energiaszektort szolgálják eszközökként. Most pedig megint visszatérek a mandátumokhoz. Önök erről többet tudnak, mint mi, mert a közel múltban önök részt vettek ebben a munkában. Ez a mandátum, remit, a múlt évben lépett életbe, van, ami már azonnal alkalmazva lett, a benfentes gazdálkodást gátló rendelkezések, a kötelezettségek, a piaci résztvevők számára arra vonatkozóan, hogy értesítést küldjenek arról, hogyha késlekedve küldenek meg benfentes eh, kereskedelemmel kapcsolatos információkat, azután kereskedelmi helyszínekről való tájékoztatás abban az esetben, hogyha a rendelkezéseket megsértenék valahol. A piaci részvevőknek támogatást kellett nyújtanunk ettéren az első naptól fogva. Közeleg egy határidő. Jövő év hónapján az ügynökségnek nyilvánosságra kell hoznia a dáta formátumot az adat átadási eljárásra vonatkozóan, vagyis a hazai adatnyilvántartásból át kell vezetni ezeket az adatokat az európai nyilvántartásba. Majd később a végrehajtási aktusok időzítésétől függően meg kell majd határoznunk, először is regisztrálnunk kell a piaci részevőket, majd monitoroznunk kell a különböző monitorozási rendszereket. Erre majd még visszatérek, és most látják kivetetve, hogy milyen munkát is végeztünk. A részletekben nem megyek bele, hiszen önök megkapták az, ada, az anyagot. Kiemelném, egyébként jobb oldalon június 29 az utolsó adat, ekkor fog megjelenni a adatforma nyomtatvány a piaci részvevők számára, és a piaci részvevőknek útmutatót is adtunk a múlt év végén, arról, hogy hogyan kell a definíciókat értelmezni a mandátumot illetően. Ez nem kötelező érvényű, mert az ügynökségnek erre vonatkozóan nincs jogköre, hanem ezt a nemzeti szabályozó hatóságoknak szántuk, és az ágazat fontos referenciaként tekint rájuk. Hogyha előre tekintünk, megnézzük, hogy milyen tevékenységet végzünk majd a következő 18 hónapban. Mint mondtam, még mindig be kell fejeznünk három keret útmutatót, ezt ez év végére fogjuk elvégezni, és a bizottsággal és az európai átviteli rendszer üzemeltetőkkel megállapotunk, hogy további keret útmutatókat nem adunk ki, vagyis mindaddig, amíg a hálózati kódex munkát nem fejeztük be. Nem akarunk új munkákba belekezdeni, mindaddig, amíg nem fejeztük be a már megkezdett munkákat. Hiszen mindenképpen aktuális az, hogy 2014-ig befejezzük a belső piacra vonatkozó munkálatainkat. Ami a hálózati kódexeket illeti, a gáz kapacitás egyetében, három megjelenik 2012-ben, kilenc pedig 2013-ban, és indoklással ellátott véleményt kell kiadnunk. A network kódexeket, hálózati kódexeket a bizottság fogja szentesíteni, majd pedig az európai energiapiacra való szolgáló szabályok is megjelennek. A gáztarifák már a program részét képezik, a az elektromos áram tarifákkal is fogunk foglalkozni. Érdekes, hogy még nem tudtuk értékelni teljes mértékben azt, hogy az európai piacnak mi az érdeke az a beavatkozást illetően a kötelező érvényű szabályok esetében. A lényeg az, hogy az elektromos áram esetében ebben az évben adunk ki véleményt, a gázra vonatkozó a jövőre. És valószínűleg a közös érdeklődésre számot tartó projektek azonosítása is elindul. a monitorozást hagyományos értelemben beindítjuk. Már volt erre jogkörünk, felelősségi körünk, a belső piac monitorozása, főként az access monitorozása, árak, fogyasztói jogok vonatkozásában. Már elmondtam, hogy a mandátum végrehajtását már elkezdtük, sőt, már akkor elkezdtük, mikor még életben se, életbe se lépett ez. A regisztrációs forma nyomtatványokat pedig a jövő hónap végéig kell meghatároznunk. A jövő évben dolgozni fogunk a remit a mandátum végrehajtásán, és azt arra számítunk, hogy ez 2013 negyedik negyed évében fog igazából beindulni. Erről majd még szólok. A bizottságnak ajánlásokat teszünk, itt arról van szó, hogy milyen adatokat kell közölni az ügynökséggel a nagybani energia kereskedelemről, azután a monitorozási módszertannal foglalkozunk, és az európai regisztert kell beindítanunk, és a monitorozási mechanizmust. Ez a mi megközelítésünk, a monitorozási feladatunkkal kapcsolatosan. Összegyűjtjük az adatokat, átvilágítjuk őket, látják a sárga mezőket a dián, és körülbelül félmillió kereskedelmi pontot szándékozunk rögzíteni naponta, ezeket automatikusan foglalkozunk majd. És az első screening, átvilágítás, az anomáliákra vonatkozik majd. Meglátjuk, hogy ezekkel mit kezdünk. Ha lesz elég erőforrásunk, emberi erőforrásunk, akkor majd ezeket megvizsgáljuk, ha nem, akkor a nemzeti szabályozókat fogjuk majd erre felkérni. Most pedig, ha megnézem, hogy mit kell tennünk az Európai Infrastruktúra csomagtervel és rendelettel kapcsolatosan, ez valószínűleg a jövő év elején lép életbe. A számításaink szerint a közös érdeklődésre számoltató projekteket kell azonosítanunk, azután a módszertant, a költséghaszon elemzést kell elvégezni, regionális és a regionálison átnyúló szinten. Ez ez év végén, a jövő év elején történik majd meg a költséghaszon elemzés módszertanának kidolgozására is felkérnek majd minket, az átviteli rendszer üzemeltetők számára végezzük ezt a munkát, majd pedig megnézzük, hogy milyen plusz kockázatok járnak az értékelendő projektekkel együtt. Számításaink szerint a következő 18 hónapban ez lesz a feladatunk a jövő évi munkaprogramot nagyon hamar elkezdjük kidolgozni, az igazgató tanács elé terjeszteni, majd a parlament elé terjeszteni. Már kértem az elnök asszonyt, hogy júliusban itt Brüsszelben hadd mutassuk ezt be. Most a költségvetési kérdésekre térnék át. Itt bizony nagy kihívásokkal állunk szemben. Itt látják az ezévi költségvetésünket, és a költségvetés becslést, amelyet a, az administratív testület vagy igazadó testület fogadott el jövőre. Két tétel esetében van rendszer, rendkívüli vagy jelentős emelkedés a helyszínek, a szlovén kormány ebben az évben ingyenesen felajánlotta ezt, ami pedig az eljárásokat illeti az adatfeldolgozást, itt is növekedés van, de ez a mandátum kidolgozásával kapcsolatos. Jövő évi költségvetésünk 12 millió, de a bizottság által elfogadott költségvetés tervezet szerint, ez áprilisban történt meg, csak 9 milliót kapunk jövőre. Ez bizony nagy kihívás, de nem ez az egyetlen. Vannak egyéb kihívások a megközelítéseket illetően, és a, az alkalmazottakat illetően is. Milyen egyéb kihívás van? Új feladatokat kapott az ügynökségünk, és valószínű még újabb feladatokat kapunk, ami a mandátumot illeti olyan feladatokat kívánunk elvégezni, amelyeket még soha senki nem teljesített Európában vagy a világon. Már vannak nemzeti kísérletek, tapasztalatok, kevés, de magasabb szinten nincs, még az USA-ban sincs. Most térnek ők át az általunk bevezetni szó, szándékozott megközelítésre ami pedig a TEN EC illeti a transeurópai hálózat megvalósítását. Ez plusz kihívás lesz számunkra az új rendelettel kapcsolatos munka. Ami pedig az alkalmazottakat illeti, 15 plusz főt szükséges felvennünk, de majd meglátjuk, hogy ez elegendő lesz a, az infrastruktúra csomagterv esetében. Szintén lesznek plusz felvételek 2014-től, úgyhogy a plusz erőforrásokra gondolnunk kell. Amit a három milliót illető, illeti a hiányzó három milliót, jövő évben a Remitel a mandátummal kapcsolatos informatikai fejlesztésekre lenne szükséges ez a pénz, úgyhogy itt veszélybe kerülhet ez a munka. Hogyha megnézzük ezeket a költségvetési tételeket, azt tapasztaljuk, hogy az alkalmazottakat ki kell fizetni, a helyszínt is, különböző testületeket, 3,4 millió eurót kívántunk befektetni, de ennek csak a fele áll majd rendelkezésre. az NRA-k, a Nemzeti Szabályozó Ügynökségek segíthetnek-e nekünk? Igen, ez már meg is történt, bár nekik is igen szűkös a helyzetük, ami a, az erőforrásokat illeti. Az ő költségvetésük is csökkent. De mindig vannak jó hírek és fény az alagút végén. A bizottsági szolgálatok most már rájöttek arra, hogy több pénz kell az ügynökségnek 2013-ban folyósítani. Azt vizsgálják, hogy hogy lehetne ezt megtenni. Két módja van, a belső átcsoportosítás, át pénzalapok áthelyezése, vagy pedig a költségvetési hatóságokhoz kell folyamodni a közeljövőben újabb kérelemmel. A lényeg az, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a munkát elvégezzük. Köszönöm. Köszönöm. Megköszönjük Potocsnyig úrnak az előadást. Megnyitom a vitát. Pródi úr kért szólt. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Potocsnig úr, ezt az előadást. Sajnálatos módon a diák példányából csak a sajnálatos módon csak a páratlan oldalak vannak meg nekem, úgyhogy ezt majd valahogyan ki kell egészíteni. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előadás volt. Ezeket az ügynökségeket úgy kell előkészíteni és felkészíteni, hogy tényleg európaiak legyenek. Nem csak az elektromos hálózatra gondolok, hanem másra is. És meglátásom szerint Azért kell európaiaknak lenni ezeknek az ügynökségeknek, mert csak ezen a szinten és itt gondolok arra, hogy a folyamatos magas feszültségi hálózatok megteremtésével és egy ilyen gerinc megteremtésével lehet megfelelően maximálisan kihasználni a, az elektromos hálózat hatékonyságát, és így nem kell a tárolásra hagyatkozni. Tehát nagyon-nagyon hatékony rendszerről van szó, és ennek mindenképpen európai léptékben kell megvalósulnia. Ön hogy látja ezt? Ez az ügynökség egyesíti a nemzeti hatóságokat vajon tudja garantálni az európai funkciót, valóban, valóban elég hatékonyak tudnak-e lenni, Gondolok arra, hogy, hogy a raktározást is valahogyan meg kell oldani. El tudjuk ezt érni, vagy nem tudjuk ezt elérni. És a kérdésem általában is vonatkozik a hatékonyságra. Ott van például a szélenergia. Szélenergiáról mindig azt szoktuk mondani, hogy ez kiszámíthatatlan, nagyon változó. Ugyanakkor végül is össze lehet ö, kapcsolni az összes szélerőművet, vagy a vízenergiát és lehet párosítani ezzel a módozattal, tehát a két dolog kiegészíthet egymást, hogyha túlságosan gyenge a széljárás, akkor kiegészítőként lehet a vízenergiát is használni, a vízi energiát is. Várjunk még más megoldásra, vagy ez a megoldás működik-e? Köszönöm szépen, Gyortán asszony következő. Jordan Very much and, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm Potocsnig úr ezt a nagyon-nagyon érdekes bemutatót, előadást. Megtudhattuk, hogy a rövidke politikai dokumentumok mögött mennyi munka áll. Gratulálunk tehát a munkájukhoz. Az ügynökség sikeresen felállt, nem volt gond sem az épülettel, sem a munkatársokkal. Egy komoly gondjuk van, ez pedig a költségvetés. Az Európai Parlament és az európai politikusok mindig is támogatták az energiapiacot. Feladatunk, hogy lehetővé tegyük, hogy az ezzel foglalkozó intézmények sikeresen el, el tudják érni céljaikat, és meg tudjanak felelni azoknak a dolgoknak, amelyeket a dokumentumainkban megjelenítünk. Mindent megteszünk azért, hogy a mandátumok az egész Európai Unión belül érvényes legyen, és ez alkalmazható legyen. Ön két megoldási lehetőséget vázolt fel. Tudné? részletesebben beszámolni erről a két lehetőségről? Vár-e valamit az Európai Parlamenttől? Avagy a labda jelenleg most az önök és az Európai Bizottság tér felén van-e? Hogy sikeresen meg tudja oldani a problémát hogyha mégsem találják meg a megoldást, akkor mire lehet számítani? Hiszen a költségvetési eltérés elég nagy. Még egy kérdésem is lenne. Az energiapiac liberalizáci- liberi- liberalizációjáról. létezik egy határozat, mely szerint 2014-ben kell ezt megvalósítani. Mi az ön vélemény erről? Hogy haladnak ezzel a folyamattal a tagállamok? Ugye ez a harmadik liberalizációs folyamat, vagy csomag, hogy haladnak ezzel a tagállamok? Je donne, euh, la parola al collega Balcitis. Balcitis úr következik, és aztán Róde kollégára ruházom át az elnöki tisztet. Ačiū pirmininkė dar už galimybę man suteikti žodį. Köszönöm szépen. Igazgató úr. Számos problémáról számolt be, meg kell, meg kell küzdeniük. Tudom, hogy mennyire bonyolult a helyzetük. Arra gondolok, hogy bizonyos piaci szabályokat kell megalkotniuk. Említett azt is, hogy elég nagy a költségvetési hiányuk, 3,5 millió és azt hiszem, hogy a keleti külső szolgáltatók azért is megfizetnék önöket, hogyha semmit nem tennének. Úgyhogy mindenképpen beszélnünk kell erről, talán nyomást kéne gyakorolni a bizottságra, hogy elkötelezzék magukat, és így aztán önök működni tudnának, mégpedig legjobb, legjobb tudásuk szerint. Hogyha nem tudják megvásárolni például a szükséges szoftvereket, vagy más információs technológiai termékeket, akkor hiába való lesz a munkájuk. Nem lesznek működőképesek. Itt a szakbizottságban sokat beszéltünk, már körülbelül három éve beszélünk arról, hogy a belső piacot meg kell teremteni, de aztán, aztán amikor konkrétumokra kerül sor, és gyakorlati tevékenységre, a elektromos árampiacon, vagy a földgázpiacon, akkor azt láthatjuk, hogy a tanácsban vannak olyan tagállamok, amelyek vonakodnak az információs átadni, és sokszor a jogszabályokban a shell, tehát a kötelező érvényességet a mély, tehát az opció szintjére csökkentik. Túlságosan átpolitizáljuk ezt a kérdést. Vannak olyan tagállamok, ahol a monopól helyzetet nem kívánják elveszíteni. Olyan szerződéseik vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy olcsón szerezzék be az energiát. Így aztán csak támogatni tudom az önök ügynökségét, és arra bátorítom önöket, hogy alkossák meg a közös szabályokat, hogy létrejöjjön az energiapiac, és az egyéb dolgok, amire most nem térnék ki külön. Egyetlen dolgot emelnék ki, az energia szabályozó hatóságokkal való együttműködést a különböző tagállamokban, illetve más harmadik országokban. Említette, hogy ez gondot jelent, hogyan lehetne ezt a jövőben megoldani, hogyan lehet közösen ezért valamit tenni. Köszönöm. Um, Köszönöm. Más nem jelentkezett. Kérem Potocsnik úr válaszoljon. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm tisztelt képviselők a sok érdekes kérdést. Köszönöm a bátorító szavakat is. Az összes kérdés, amit feltettek, nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogyha kielégítő választ akarnak, akkor nagyon-nagyon sok időt venne az igénybe, úgyhogy megpróbálom csak felvillanásszerűen megadni a válaszokat. Pródi úr! A belső piac egyik célkitűzése, hogy integrálja a tagállami piacokat, nem csak szabály, szabály szinten, hanem infrastruktúra szinten is. Két cégkütőzésünk van. 2014-ig integrálni kell a piacokat, illetve a szabályokat, és aztán ott van a 2015-ös év, amikor is az úgynevezett energia szigeteket kell megszüntetni. Előadásomban említettem, hogy az ügynökség egyik legfőbb feladata, hogy a 10 éves hálózat fejlesztési tervet véleményezze. Ez egy új eszköz, és először fordul az elő, hogy megjelenik ez az európai dimenzió. Korábban a tervezés leginkább tagállami vagy esetleg kétoldalú szinten létezett. A hangsúly most az európai ságon van, és ennek megvan a maga oka. Ön is felsorolt egy-két ilyen dolgot egy-két ilyen indokot, például a megújuló energiaforrások felfutását. Hát ezt csak intelligensebb hálózatokkal lehet megoldani. Már ma látható, hogy a létező hálózatok nehezen tudják csak kezelni a megújuló energiaforrásokat. Csak úgy a megoldás azt jelentheti, hogyha komoly fejlesztés hajtunk, hajtunk végre. Az ENCO-val együttműködünk, és örülünk az új infrastruktúrális csomagnak, együttműködünk a bizottsággal is, a biztossal is. Nagyon fontos az, hogy összhangba hozzuk a különböző javaslatokat, a különböző feleket. Idáig gond volt az infrastruktúra jelenleg állatot, remélem ezt meg tudjuk oldani. Most megvannak az eszközeink arra, hogy biztosítsuk, hogy a szűk keresztmetszetek megoldódjanak, eltűnjenek. A mi ügynökségünk, a különböző európai intézmények és a szabályozók közös feladata az, hogy működőképes legyen a rendszer. Jordán Cizely asszonynak megköszönöm a kedves bátorító szavakat, valóban nagy, nagyon komoly kihívás áll előttünk. A bizottság valószínűleg rádöbben arra, hogy több forrásra van szükségünk. Adminisztratív eljárási tekintetben nem igazán vagyok még szakértő, legalábbis a bizottsági költségvetési eljárás nem igazán ismerem, de elképzelhető, hogy megkapjuk, amit kérünk. És miután a parlament igen is nagyon is illetékes költségvetési kérdésekben, örülnék neki, hogyha támogatnának. Feltett azt a kérdés is, hogy mi forog kockán. Ugye a mandátum az már megvan, a benfentes kereskedelemre, illetve illetve a, piac nem tisztességes célú felhasználására ról már szólnak szabályok. A piacok működnek, és reméljük, hogy ugyan, olyan jól működnek, ahogy azt gondoljuk. Egy integrációs folyamat elemeiről van szó, az integrált piacon bonyolultabb lesz a kereskedelem is, de ezt akarjuk. Jó lenne, hogyha felfutna a határon átnyúló kereskedelem, hiszen ez hatékonyabb. Az európai fogyasztók és polgárok megérdemlik, hogy ez megfelelően működjön, és joguk van az átláthatósághoz is. Tehát ez forró kockán, hogy biztosítsuk a piacok megfelelő működését az persze kétség sem fér, hogy a piac megfelelően működik, de erről most nem tudok biztosítékot adni. Nézzük a 2014-es évet és a liberalizációt. Nem hiszem, hogy 2014. december 31-én bezárhatjuk az irodát, és mehetünk nyaralni, nem? Komoly kihívás ez, és valószínűleg még jóval 2014 után is küzdködünk majd ezekkel a gondokkal. A fenntarthatóság, a megújuló energiaforrások kérdése továbbra is probléma marad majd, valószínűleg. Én úgy érzem, hogy a 2014 azt jelenti, hogy addigra megfelelően működjön a piac. Ezt el tudjuk érni? Szerintem igen. Az elektromos ágazatban azt láthatjuk, hogy a jogszabályok megszületésével párhuzamosan már folyik az integráció, a nagykeres, nagykereskedelemben ez már látható, és egy úti tervet kell kialakítani decemberig, hogy elérjük azt, hogy az Európai Unió legnagyobb része a nagykereskedelmi szempontból legalábbis egyetlen egységes piacot alkosson 2014-ig. Minden nap, minden héten kialakulnak problémák itt-ott az unión belül, ez természetes, próbáljuk azonban a folyamatot felgyorsítani. Nézzük a földgázt. Ha három-négy hónappal ezelőtt jártam volna itt, akkor nagyon pessimista lettem volna. A földgáz szektor azonban az elmúlt hét hetekben sokat változott, sokat fejlődött. Iden, idén a kapacitás allokációról sok projekt születik majd döntés, és ez nagyon pozitív eltérés. Végére láthatjuk, hogy pontosan mit lehet várni, mire lehet számítani 2014-ig, de a helyzet mozgásban van, és ez már önmagában is jó. Balcsitis úrnak, egyetértek azzal, hogy monitorozni kell, tehát figyelni, ellenőrizni a piacot, hogy minden megfelelően működik-e. Remélem, nem keltettem hamis benyomást, hogy gond van az együttműködéssel, tehát a, a tagállami szabályzókkal. Elég bonyolult az irányítás, illetve az együttműködés, de elég jó együttműködési modell dolgoztunk ki a szabályozók igazgató tanácsával. Ugyanazok a gondjaink, otthon is problémákkal szembesülnek ők is, vannak olyan európai országok, ahol a nagykereskedelmi piacával még nem igazán szembesültek, föl kellett tárniuk a piaci erőket, most ráadásul még költségvetési megszorítások is vannak, vagy hát forrás megvonások, úgyhogy ez nagyon komoly szakértelem kell. Nem, a, nem az a baj, hogy köztünk és a tagállami szabályzók közt egyfajta feszültség van, nem, hasonlóak a kihívások, és a tagállami szabályzók megpróbálják tőlük telhetőt megtenni, de csak egy bizonyos határig tudnak nekünk segíteni, hiszen nekik is nagyon komoly megszorításaik vannak. But, um, you know, as a, they... Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, amit az erőforrásaink lehetővé tesznek. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Ha megengedi, elnök úr, akkor még néhány percet igénybe vennék. Tájékoztatást szeretnék adni néhány kérdésről, amelyek aktuálisak. Már mondtam, hogy elindítottuk a jövő évi munkaprogramot, ez hamarosan beindul pontosabban, és itt Brüsszelben prezentációt szeretnénk tartani. Az első éves jelentés a múlt évi tevékenységről június 15-től rendelkezésre áll, természetesen ezt megküldjük az EP-nek, és önök ott részletesebb beszámolót találnak arról, hogy milyen munkát végeztünk mindez idáig. Továbbá Jubjánai missziót, delegációt küld a parlament vagyis Ljubljanába küld egy delegációt augusztusban a parlament, és szívesen látjuk önöket az ügynökségnél kollégáimmal együtt. Szeretnék köszönetet mondani, meleg köszönetet mondani a folyamatos támogatásért, a bizalomért. Ez minden lépés során megmutatkozott, még az elvárásokon túl is tapasztalhattuk ezt. Köszönöm, és nagy öröm volt számomra, hogy a tevékenységünkről számot adhattam önöknek a mai napon. Elnök, köszönöm, Potosnék úr. Igen, ön itré, az itréhez szeretne júliusban ismét ellátogatni, hogy a 2013-as munkaprogramot ismertesse. Várakozással tekintünk a látogatás elébe. Most akkor a mai napra befejeztük a munkát, a következő ülésünk június 18-án lesz, és 19-én. Hogy számomra már csak az maradt, hogy kellemes hétvégét kívánjak, és szerencsés utat haza azoknak, akik hazautaznak. Allora.